Folytatjuk az ülést. A tanács soros elnökét, a bizottság alelnök asszonyát üdvözöljük. Szeretném még közölni, hogy a tegnapi ülések jegyzőkönyvei megvannak, van-e valakinek megjegyzése ezekhez nincsen, akkor így az ülések jegyzőkönyvét elfogadtuk.